Good morning, dear colleagues. As uh, our chair, Mr. Cassini, announced yesterday... Jó reggelt kívánok! Uh, Cassini úr elmondta tegnapi nap folyamán az elnökünk, hogy vissza kellett mennie Olaszországba, ezért én fogom levezetni a mai ülést. Szeretnék mindenkit üdvözölni. Ma reggel, és nézzük, hogy mi is történt tegnap. A 2014-es költségvetési eljárás keretében ezt az, ezt az SND kapta, szóval tehát a szocialisták. On the draft program... Gerőről lett a jelentéstevő. A január 27-i ülés Gerált Hefner, és Gerált Hefner lesz a jelentéstevője. A saját kezdeményezés jelentés az alkotmányi aspektusai um, a több sikú kormányzásnak. Rafael Traszkowski javasolta a néppárt, és Roberto itt az én frakcióm. A Júri Bizottság véleménye az adminisztratív eljárásokról Anna Jettennek kit javasolta az ALDE. Nem készül vélemény a staff regulation illetve amennyiben nincs ellenvetés, akkor ezeket a javaslatokat elfogadja a szakbizottság, elfogadottnak tekintjük a tegnapi döntés értelmében. Rendben, akkor lépjünk tovább a következő napi rendi pontra, és nagy örömmel kérem fel Hefner urat arra, hogy az európai polgárok évéről számoljon be, 2013, ez nagyon fontos kérdés, van még addig egy kis időnk, és ahogyan önök is tudják, ez egy libe jelentés, a mi bizottságunk pedig véleményt készít. Örömmel mondhatom, hogy én vagyok az árnyék jelentéstevője Gerádnak, meg is adom neki a szót Ja, vielen Dank, äh, verehrte. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. A jövőre, 2013-ban ünnepeljük a polgárok évét. Ez egyébként az Európai Parlament egy megfelelő kezdeményezése alapján született meg. Úgy gondolom, hogy a bizottság egy nagyon jó tervezetet készített erre. Kifejezetten hálás vagyok, ezért nekik Bernár asszony van a körünkben a mai napon, hogy a bizottság részéről elmondja, mit gondolnak erről, illetőleg válaszoljon kérdésekre. A tervezet maga egyébként a polgári szabadságjogokra koncentrál, és mindenek előtt a polgárok szabad mozgására. Ez mindenképpen lényegi része az európai polgárság koncepciójának, és azt gondolom, hogy ezen a területen igencsak sikeres ez a tervezet. Nem mi vagyunk a koordináló a vezető szakbizottság ebben, és úgy gondolom, hogy más szakbizottságok, mint a LIBE például szintén meg fogják ezeket vitatni, sőt fokozottabban, mint mi. Amit a véleményünkben kifejezése juttathatnánk, az a következő lehetne, ahogy én gondolom. Ez függ össze az összefügg a hátterekkel. Azt gondolom, hogy az Európai Polgárok éve óriási esélyt kínál, és nem szabad elszalasztanunk ezt az esélyt. Igen, csak Nehéz időket élünk ebben a közös Európában most. Éppen a válságkezelő mechanizmusokkal foglalkozunk, az ezáltal befolyásolt politikák egyes tagállamokban számos polgárunk számára, hogy úgy mondjam, egy olyan fórumot jelent Európa, amely nagyon kemény következményeket jelent az ő életükre, anélkül, hogy őket komolyan bevonnák. És ez a legnagyobb aggályom egyébként az Európai Unió fejlődésével kapcsolatban pillanatnyilag. Túlságosan a közönség soraiból nézik a polgárok, hogy mi történik, nem pedig szuverénként, nem Európa középpontjaként, szíveként élik meg azt, ami történik. Éppen ezért a Year of the Citizens alkalmat meg kéne ragadni, hogy az említett érzést erősítsük, hogy mindazt erősítsük, ami túlmutat a polgárok szabad mozgásán, és összefügg az európai polgárság fogalmával. Vegyük például a választásokat, a jogok igénybevételét, de a részvételi jogokat se tévesszük szem elől, az ilyen lehetőségeket, például az európai polgári kezdeményezés is ilyen, és módszeresen kell dolgoznunk, nem szabad egyoldalúan kommunikálni a polgár felé a mi részünkről, hanem azt kell megkeresnünk, hogy a polgárok a kérdéseiket, témáikat, elképzeléseiket az Európai Unióval kapcsolatban, illetve az abban betöltött saját szerepükkel kapcsolatban, a részvételükkel az Európai Unióban kapcsolatban hogyan tudják kifejteni a véleményüket. Ezért a javasolt véleményben konkrét javaslatokat tettem, amelyek éppen ebbe az irányba mutatnak. Egy európai polgári megbízottat szeretnénk intézményesíteni, akinek az a feladata, hogy a polgárok részvételét regisztrálja, értékelje, figyelemmel kísérje. Kiindulva a polgároktól érkező javaslatokból a polgár szerepét az Európai Unióban, a lehetőségeit, a hozzászólási lehetőségeit kívánja erősíteni, és erről gondoskodjon az érintett személy. Azt gondolom, hogy nagy esélyünk van arra, hogy egyértelmű jelzést küldjünk abban, hogy komolyan vesszük a polgárt, hogy az állampolgár, a polgár nem egy nem a kommunikációs csatorna egyirányosításának áldozata, hogy úgy mondjam, hanem bevonjuk őt, dolgozunk érte. Ez az, amire koncentrálok a javaslataimban. Egy további pontot is szeretnék kiragadni. A program kialakítása 1 millió euróval, hát azért nagyon alacsony ezért azt látjuk, hogy mibe kerül általában egy ilyen dolog, és ebben az összefüggésben mégiscsak talán többet kellene tenni. Pillanatnyilag ennyit tudnék erről elmondani, és utána szívesen meghallgatom az önök véleményét ezzel kapcsolatban, javaslataikat, Egyelőre egy tervezetet terjesztettem elő, és utána lehetőleg várom bírálataikat, kritikájukat is nagyon szívesen, és a végén akkor egy olyan javaslat születhet, amiről szavazni tudunk. A vita végén természetesen konkrétan is kész vagyok válaszolni a kérdéseikre, amennyiben ilyen igény van. Köszönöm. Eh, dear colleague. Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm Antonio C. urat. Itt a ülésünkön örülök, hogy ön is itt van, és remélem, hogy gyümölcsöző eszmecserére kerül majd sor. Ön új tag, és mindig örömmel látjuk az új arcokat. Andrew Duff kért szót. Van-e valaki, aki még megjegyzéssel szeretné élni rendben? Bronsanger és természetesen én is szeretnék majd hozzáfűzni valamit, hiszen én vagyok az árnyék jelentéstevő. Először Andrewnak adom át a szót. Úgy gondolom, helyes lenne, hogyha a vita során meghallgathatnánk a bizottság nézeteit is. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az első vázlatos anyag elkészítéseért, amelyben nem látok olyan javaslatot, hogy új, a polgári jogokkal foglalkozó ombudsmani intézményt hozzunk létre. De ez valahol talán meghúzódik a sorok között. Erre az ösztönös reakcióm az, hogy célszerű lenne a továbbiakban is egyfajta önuralmat magunkra erőltetnünk, önfegyelmet gyakorolnunk. Tudni, nem szabad túlzottan elbonyolítanunk az EU szerkezeti felépítését. Hiszen már így, ahogy van és éppen eléggé zavarba ejtő, zavaros, nehezen áttekinthető a polgárok számára, és éppen az Európai Polgárok Évének előkészületei jegyében arra kell törekednünk, hogy a lehető legegyszerűbben juttassuk el gondolatainkat az EU kormányzásával kapcsolatban. Minden esetre ez olyan feladat, amelyel célszerű foglalkoznunk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ha az idén be tudjuk fejezni az EU-nak az ECHR-vel e, történő e, e, csatlakozását, az jelentős mozanat lesz, és a szerződésekben szereplő unió kiteljesedését jelentheti és a 27 és a 47 közötti átmenet kialakítása még nem tekinthető befejezetnek, és úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban megvitatásra váló kérdések is válnak előttünk, amelyek késleltethetik ezen tárgyalások lezártát. Semmi sem lehet fontosabban, mint hogy konkrét dátumát határozzuk meg, a e, jogok univerzális sztenderdjeinek e, egyezményét létrehozni a kontinensen, és az Unió ilyen módon az ECHR-re e, csatlakozzon. Mert ennek révén az Unió, és valójában ez a parlament is megkezdheti azt a munkát, amelynek célja, hogy az elénk került polgári panaszokat és észrevételeket megfelelő keretek között kezeljük. Pillanatnyilag nem tudunk szavazni ezekről a kérdésekről, illetve ők maguk olyan sérelmeket vetnek fel, hogy adott esetben külföldön nem gyakorolhatják szavazati jogukat, illetőleg az Európai Unióra vonatkozó alapszabályokkal, illetve szerződésekkel kapcsolatban észrevételezik, hogy bizonyos területeken sérülnek a jogaik. Az ECHR csatlakozás mindenképpen megoldást jelentett ezekre a kérdésekre, és ezért szeretném most jelezni a jelentés megtárgyalása során, hogy a parlament jelentőséget tulajdonít ennek a csatlakozási folyamatnak a lezártához, és türelmetlenül várjuk, hogy felgyorsulhassanak az erre irányuló tárgyalások. Úgy gondolom fontos jelentésről van szó, különösen az európai parlamenti választásokat megelőző esztendőben, amikor közvetlenül kell fordulnunk a választójogokat gyakorló európai polgárokhoz, és az integráció gyümölcseit kívánjuk betakarítani annak talaján, amikor mindez a tagállamok számára nem annyira nyilvánvaló, mint ahogy azt mi szeretnénk. Végezetül pedig szeretnék Gerardnak gratulálni első módosító indítványának kidolgozásához. A leghosszabb mondat, amely az angol nyelv területen valaha is előfordult, itt olvasható. Köszönöm szépen, Bronszki úr. Köszönöm. Az EU ö, polgárság más eltérően az állampolgárságtól egy ö, eltérő jellegű ö, jogállást jelent. Más, mint a tagállami eh, állampolgárság. Ez pedig bizonyos problémákat vet föl, hiszen eh, eh, itt kiegészítő jogok forrását látjuk, és például második Erzsébet angol királyné európai állampolgár, ami kicsi zavaros körülményeket teremthet. A az EU eh, állampolgársága vagy polgársága eh, nem eh, minden esetben jelent kizárólag előnyöket, azonban ezzel együtt úgy érzem, hogy a jelentőségét nem eléggé hangsúlyozok és domborítjuk ki. A kisé meglepő, hogy vajon az angol jogi principium nem jelente valamiféle kizárást, és 2013-nak kellene lennie a polgárok évének, nem pedig 2014-nek vagy 2015-nek, amire ezek az elgondolások jobban kijelölődnek, de ezzel együtt hangsúlyoznám derülátó nézeteimet. Az egyik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy általában olyan eljárásokkal foglalkozunk, amelynek révén az állampolgárságtól megfosztatnak, illetve arról lemondhatnak. Az EU állampolgárság ugyanakkor másfajta elgondolásoknak ad talajt, és például E, e, e, itt nem ugyanazok a jogszabályok alkalmazandók, mint mondjuk az angol szakszervezeti tagsággal kapcsolatban, ahol a belépési nyilatkozat kitöltése és a tagsági díj folyamatos fizetése előfeltétele a tagságnak. Az EU polgárságról történő lemondás kérdése is tisztázásra vár, ha bár nehéz elképzelni, hogy bárki is élni akarna ilyen jogával. Minden esetre kidolgozatlan terület ez is, és az Európai Bizottságnak foglalkoznia kellene vele. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ágnet úr, a szó. Jó reggelt. 2013 az Európai Polgárok éve. Nos, körüljártam ezt a kérdést, és elolvastam ezeket az alcímeket, amelyek itt szerepelnek, mint például a mozgás szabadsága. Amit az Egyesült Királyságban látunk ennek eredményeként, az egészségügyi ellátás kérdése, a tuberkulózis megjelenése, a bűnözés terjedése, és nyilvánvaló, hogy Romániában is látjuk a beszivárgását ezeknek a hátrányos jelenségeknek. Nos, ezt saját bőrünkön érezzük, nem látjuk azt, hogy a házunk gyorsabban fölépülne az bevándorlók közreműködésével, a nyelvek számát növelni kell a közoktatás területén tekintetbe bevéve az frissen érkezett bevándorlókat, amely szintén szintén nem jelent feltétlen előnyöket. Andrew Duff az EC karta határozataira hivatkozik, és azt látjuk, hogy a bajkeverés, a bűncselekmények elkövetése büntetés nélkül zajlik az EU teljes területén, és biztos vagyok abban, hogy az erre szánt összegeket sokkal jobban tudnánk elkölteni adott esetben. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásait, Rafael. Öné a szó. Well, I mean, first of all, thanks to Gerald for... Először is köszönettel tartozom uh, Gerardnak ezért a kiváló jelentésért. Andrewval értek egyet, és azt hiszem, azt mondhatom, hogy ami az ombudsmant illeti, ugye ez egy külön képviselő állandó ö, hivatala, tehát a 18-as módosítóról beszélek. Nos, ö, úgy gondolom, hogy néha új intézményeket akarunk létrehozni, vagy azokra tekintünk, új gondolatokat vezetünk be a jelentéseinkbe. Ezt láttuk az AFED-ben, láttuk más bizottságokban is, és azt hiszem, hogy néha ez frusztrációhoz vezet hiszen azt látjuk, hogy nem tudtuk rendesen elvégezni a munkánkat. Itt az Európai Állampolgárok évének keretében vannak új fejlemények. Nem szabad elvonni az állampolgárok figyelmét, nem szabad más újításokra összpontosítani, gondolok itt a kartára, illetve az állampolgári kezdeményezésre. Itt egy minőségi ugrás történik az állampolgárokkal való kapcsolataink terén, és erre kell összpontosítanunk. a két új innovációra kellene összpontosítani, ezeket kellene tudatosítani az emberekben, és ezt kellene közreadni. Erre kellene hangsúlyt fektetni a jelentésben is, tehát el kell mondani, hogy két nagyon fontos innováció van, és ezt kell tudatosítani, megosztani. Van egy-két jó gondolat benne a polgári oktatásfejlesztés, amely ugye erre épül, és azt hiszem, hogy ha megfelelően akarunk eljárni, akkor az állampolgárok éve valóban értékes lesz, hiszen a két innováció nagymértékben támogatja ezt. Egyetértek az új irodát illetően, Andrewval, ez csak elvonná a figyelmet arról, amit sikerült már megvalósítani a szerződés keretében, illetve a kartához való csatlakozás által. Ezen kívül azt hiszem, hogy a legfontosabb gondolatokat elmondták a többiek, és szeretnék gratulálni eh, Zsárának a jelentéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, először is szerencsések vagyunk, hogy a bizottságnak kiváló képviselője van. Én is szeretnék egy-két eh, megjegyzéssel élni, eh, utána azonban megadjuk a bizottság képviselőnek a szót, akit üdvözlünk. Tisztelt kollégák, egyetértünk, a bizottsági javaslat nem tökéletes, attól elég távol áll a jelenlegi megvalósulásában. Nagyon remélem, hogy a Libe Bizottság jelentős változtatásokat kér majd. Beszéltem a, Libe, beszéltem a Libe jelentéstevőjével is. Szeretnék köszönteni Gerárdnak a munkájáért, és természetesen meggyőződésem, hogy jó kezekben van az AFKO vélemény. Még mindig azon a véleményen vagyok, hogy ennek az évnek a neve az kell, hogy legyen 2013 európai állampolgárság, nem európai állampolgárok. Tudom, hogy ez egy tudatos döntés volt a bizottság részéről, de szerintem ez nem helyes, különösen nem egy évvel az európai parlamenti választásokat megelőzően. Azt kérem az EP-től, hogy változtassa meg a címet arra, amit 2010-ben megállapítottunk. Általánosságban egyetértek eh, Gerard eh, véleményével, hiszen a hatáskört szeretnék kibővíteni. A mozgásszabadság rendkívül fontos, azonban nem koncentrálhatunk csak erre az európai állampolgárság keretében. A kettes cikk nagyon sok célkitűzés megfogalmaz, illetve eleget tesz annak, és nagyon örülök annak, hogy a négyes cikk ötödik bekezdésében az Európai Parlamentet is megemlíti jelentéstevő. Ez az év platformként szolgálhat a 2014-es európai választásokhoz, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Parlament kapcsolatot tartson, illetve részt vegyen ebben az évben, az állampolgársági évben, és örülök annak, hogy Gerard az új, a fiatalokra is nagy hangsúlyt helyez, és azt hiszem, hogy ez nagyon is helyes, oda kell figyelni a fiatalokra, különösen amikor 5,6 millió fiatal munkanélküli Európában. Azt hiszem, hogy jobb megértést biztosít, jobban fogják ismerni az állampolgárok az Európai Uniót, illetve oda kell figyelni a fiatalokra, hiszen ők jelentik a értéket, a kincset számunkra. Van egy-két kérdésem. Gerárdhoz fordulok, hogy ezekről beszéljen egy kicsit bővebben. Örülök az állampolgárok képviselőjének, illetve annak, hogy ezt megemlítette. Kérdés azonban, hogy ez hogyan fog működni, és milyen költségvetésből, hiszen ez is nagyon fontos. Illetve tudni, tudni szeretném, hogy mit jelent a polgári fórumok megfogalmazás, illetve az európai állampolgársági nyilatkozatról is szeretnék egy kicsit bővebben hallani. Még egyszer elmondom, hogy én nagyon elégedett vagyok a munkával, egy jó előkészített munkáról van szó, de nézzük, hogy a bizottság milyen véleményen van. Yes, a commission. Köszönöm, hogy megadta a szót. A bizottság úgy gondolja, hogy az előadó kitűnő első közelítésben fogalmazta meg ezt az anyagot. Üdvözöljük a módosítókat, amelyek célja az európai polgárok évének hatékonyságát növelni. Ami a címet illeti, a bizottságnak az a szándéka, hogy az emberekre koncentráljon, nem annyira az elvekre, tehát inkább a polgárokra, mint a polgárságra tehát az Európai Kultúra Központjába a polgárokat emelnénk. Ami a jobb alapot illeti, a bizottság teljes mértékben egyetért a bizottság érdeklődésével, hogy az európai polgársághoz fűződő jogok pontos körülírása vár megfogalmazásra, azonban felhívnám a figyelmet, hogy a az EU-MS 20. cikkére való e, hivatkozás az első e, preambulum bekezdésben már szól ezekről a jogokról, és e, vázolja ezek érvényesítésének lehetőségeit. Hogy meghallgassuk az agályaikat, észrevételeiket, azon közmeghallgatások és konzultációk révén, amelyekről itt szó van, és amelyeket a mi képviseleti hivatalaink is segítenek előkészíteni. Együttműködünk valamennyi európai intézménnyel, és különösképpen az Európai Parlamenttel, valamint a civil társadalommal ezek megvalósítására, és mindenképpen szeretnénk együttműködni a civil társadalom képviselőivel is, ahogyan ezt egyéb területeken is megtesszük, azon dialógus keretében, amelyet a társadalom képviselőivel folytatunk ezekbe is bekapcsolódnak a civil társadalom képviselői. Ugyanezt kell megvalósítanunk ezen a területen. Ami a költségvetést illeti, ezzel kapcsolatban már említettem, hogy a korlátozott összegek több okból adódtak. Egyik az, hogy a vonatkozó költségvetési cím nem tett lehetővé ennél nagyobb összeg előirányzását. Másfelől a takarékossági megfontolások talaján sem nagyon láttuk elképzelhetőnek jelentősebb összegek szerepeltetését, és a szinergiai hatásokkal való élés lehetőségei is azt valószínűsítik, hogy erre nagyobb közvetlen ráfordításokat nem kell előirányoznunk hiszen úgy gondoljuk, hogy a végrehajtási jogszabályok alapján a 2013-ra elő irányzott európai polgárok éve keretében megvalósíthatók ezek a célok. Tehát kiegészítő kezdeményezésekkel tudunk élni, bevonva olyanokat, akik saját anyagi erőforrásaikat is tudják mozgósítani a közös célok érdekében. Úgy gondoljuk tehát, hogy ez egy ilyen más területekkel karöltve végrehajtandó folyamat lehet, ahol a a különféle kooperatív akcióprogramok beindítása révén tudjuk megvalósítani a céljainkat. Ezeket és sok egyéb célt is. Ugyancsak szeretném hangsúlyozni, hogy a rendelkezésünkre álló időtartamra való tekintettel első olvasatban kellene tudnunk megállapodásra jutni, tehát mielőbb kellene az EU intézmények együttműködése talaján létrehozni ezt az egyetértést. Az Európai Unió egyébként csupán az egyik instrumentum számos egyéb mellett, és nem szabad túl sok általános szakmapolitikai célt kitűznünk, nem szabad új testületeket létrehoznunk, hanem a meglévők közreműködésével kell tudnunk megvalósítani ezeket a célokat. E, fel kell hívnunk a, figyelmeket, a figyelmet, e, a közfigyelmet ezekre a kérdésekre, e, társadalmi platformokat kell tudnunk kezdeményezni, és az európai polgársággal kapcsolatos elgondolásokkal kapcs- új eszmecseréket kell, hogy kiváltsanak. Bízom abban tehát, hogy a bizottságuk e, támogatni fogja azt, hogy mielőbb megállapodásra jussunk, ami lehetővé teszi, hogy mielőbb hozzáfoghassunk az előttünk álló feladatok megszervezéséhez. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. E, volna-e szíves e, arra a kérdésemre válaszolni, hogy miért választott, változtatták meg a címet, tehát a polgárság helyett a polgár szót szerepeltetve. Ezt említettem a hozzászólásom elején, hogy ezt a címet azért változtatok meg, mert az emberekre akarunk koncentrálni, nem annyira a jogelvekre. És elsősorban a polgárokat szeretnénk az érdeklődés középpontjába állítani, nem annyira a polgárság fogalmát. Tehát úgy gondolom, hogy ez a parlament, az Európai Parlament az emberek hangját akarja hallani, ez világos, és hogyha a kollégáink döntenek valamiről, ami nézetünk szerint az európai polgárságra vonatkozik, akkor egyszerűen nem értem, hogy a bizottság miért változtatná meg a címet. Persze értem a mögöttes érvelést, de ugyanakkor, ha a parlament úgy gondolta, hogy a polgároktól kiinduló kezdeményezés alapján a polgárság fogalmát szeretné szerepeltetni a címben, akkor nem tudom, hogy nem vennénk-e komolyabban, hogyha ezzel a kérdéssel foglalkoznánk, és ezt tükröztetné a cím is, hiszen jobb megállapodásra kell tudnunk jutni az EU-s intézmények között is, és hogyha az egyik ezek közül megváltoztatja a másik által választott címet, akkor ez nem ezt a cél szolgálja. Ugyanakkor természetesen köszönöm a hozzászólását és a gondolatainak ismertetését, most pedig az előadónak adom meg a szót, hogy értékelje a hallottakat. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Mindenek előtt a kollégáknak köszönöm a nagyon érdekes hozzászólásokat, Berna asszonynak is természetesen, illetve az elnök asszonynak. És egy néhány kérdést, ha megengednek megvizsgálni. Itt van a cím kérdése mindjárt. Hosszasan gondolkodtam ezen, és igencsak osztom azt, amit elnök asszony mondott, de azért eredményét tekintve Year of the Citizens az, amit támogatnék inkább a citizenship helyett, hiszen az embereket akarjuk a középpontba állítani, és kevésbé az elvet önmagában. Ez meggyőz engem, ez az érv. De akkor ezt komolyan is kell vennünk, ha ezt mondjuk, és ez ne csak egy nagy projekt legyen, amely absztrakt elvekről beszél, hanem a polgárokat tényleg komolyan is kell venni, és a középpontba kell állítani, ha erről beszélünk. Ilyen értelemben ön azt tette fel azt a kérdést, mi van a Civic Forum kérdésével, mit gondolunk ez alatt. Ez egy strukturált párbeszéd része a polgárokkal, a civil társadalom szervezetével folytatott strukturált párbeszéd része. Arról van tehát szó, hogy a közös Európában a polgárok által betöltött szerepről beszéljünk Ugyanez vonatkozik a megbízottra, és nem ombudsmanról beszélek, ombudsman van, ez egy megbízott. Egy olyan intézmény ez, amely azzal foglalkozik, hogy rálátást nyerjen arra, hogy mi történik egy területen, mi működik, és mi működik kevésbé, hol akadoznak a dolgok, és azt kell, hogy mondjam, időközben több tagállamban ez meg is született, és ahol megszületett, ott ez bevált. Egy kicsit az a probléma az én szememben, hogy a demokráciában a részvétel, a citizenship, hogy úgy mondjam, valahogy majd kialakul magától. Óriási apparátusok vannak az egyes szakpolitikákra, a mezőgazdaságra, a közlekedésre, a gazdaságra, vannak szakpolitikai óriási területek, de nincs senki, aki azzal foglalkozik, hogy mit akar a polgár. Nem a panaszokat akarom kivizsgáltatni, ez a petíciós szakbizottság feladata. Van az ombudsmannak is saját szerepe, hanem tényleg a kérdés itt az, amelyel a megbízott foglalkozik, hogy az európai polgárok hogyan élhetnek jogaikkal, mennyire ismerik a jogaikat, hol erősödnek ezek a jogok, hol tudunk mi hozzájárulni ahhoz, hogy továbbfejlődjenek ezek a jogok. Nos, egy ilyen funkcióra gondolok én Éppen ezért ezt külön kiemeltem az imént, mert arra számítottam, hogy ez az, amely a legvitatottabb lesz majd a sok javaslat közül, amelyet én készítek. Azt gondolom a többi, és egyébként a vita is ezt mutatta, a többi javaslatom mm, jelentős támogatást élvez a szakbizottságban. Az említett kérdésekben pedig kérem a kollégákat gondolkodjanak el még egyszer ezen, és a következő ülésen majd szavazhatunk is a jelentésről. Egyébként pedig az emberi jogi kartához való csatlakozást. <clears throat> Ezt egy nagyon komoly felvetésnek tartom, és nagyon szívesen foglalkozom ezzel a témával is, hogy úgy mondjam, kifejezetten meg is említhetem, hogyha úgy gondolják, a többi hozzászólás esetében nem hallottam eh, konkrét javaslatot, amit be kéne írnom a szövegbe. Köszönöm. Very much. And then, uh, just Köszönöm szépen. Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a módosítók uh, határideje március 6-a, és uh, a Libe 10, április 12-én fog szavazni, és a kettő között pedig ugye a plenáris. Ha jól látom, akkor vége a hóesésnek, üdvözöljük ismét köreinkben. Azt hiszem, hogy az ötös és a hatos pontot összevonhatjuk, és így közösen ö, tárgyalhatjuk. Át is adom a szót az előadónak. <coughs> Chairwoman. Yes, chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mondhatjuk, hogy elnök. Para a língua portuguesa. Antes do mais, queria Rövid, spanyolul fogok beszélni, pontosabban portugálul fogok beszélni, és ilyen jelen, ebben, ezen a nyelven született meg egyébként az, amit írtam. Mendeve Gio, Gio, aki egy korábbi kollégánk, most pedig az Európai Ügyek államtitkára az új kormányban egy egész sor előzetes munkát elvégzett, a bizottsággal is tárgyalt, a szakbizottságban is tárgyalt, a körünkben, tehát ez azt jelenti, hogy ez egyszerűsítette a munkát. Egy olyan döntésről van szó, amelyet téma feldolgozására szolgál. Igazából most szeretném röviden bevezetni, hogy miről is beszélünk. Itt egy történelmi dolog. Ez 2008-ban népszavazás volt Írországban, emlékszünk rá, a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. Az eredmény pedig negatív volt a mi szempontunkból, és ezen oknál fogva Írországnak a törekednie kellett arra, hogy egy második népszavazást is meg lehessen szervezni Lisszabon ügyében. Az Európai Tanács egy ülésén aztán ezt felvetették, ott megszületett a döntés is, hogy legyen egy ilyen népszavazás, viszont három lényegi területen garanciákat kért az ír kormány. Az élethez való jog, a család, témában, az oktatás és adózási példákban, illetve az alapjogi témában. Írország attól tartott, hogy az ír alkotmány bizonyos témái nyomás alá kerülnek. Vonatkozik ez tehát az élethez való jog, a család és az oktatás területére, és hát az adózás is mindenképpen megemlítendő. Mindenek előtt, ami a társasági adózást illeti, Írországban egy sajátos rendszert építettek fel, és ők szeretnék ezt a rendszert tovább működtetni, amire lehetőségük is van. Aztán van még a kül- és biztonságpolitikai kérdés, az ír semlegesség kérdése amihez nagyon ragaszkodnak. Írország tehát ezeket a kérdéseket felvetette, az élethez való jog, oktatás, adózás, a biztonság és a védelem témája. A Lisszaboni szerződésben egy közös politikát irányoznak elő a kül- és biztonságpolitika területén. Nos, a mi feladatunk az volt, hogy két döntést meghozunk. Az első döntés az az, hogy, hogy arra kívánunk választ adni, hogy ez egy kivételes szabályozás, vagy egy opting out lehetőséget jelent a Lisszaboni szerződés esetében. Ehhez meg kellett vizsgálni a jogalapot, a parlament ezt megtette, és meg kellett hozni a döntést, hogy valójában miről is van itt szó. Megvan a fel... A következő kérdés az volt, hogy szükséges-e ehhez egy konvent egybehívása. Egy alapos vizsgálat következett tehát, mm, meghallgatást is szerveztünk itt a szakbizottságban ebben a témában, komoly viták voltak kollégákkal, véleménycsere volt kollégákkal. Ezek, ez megtörtént, és azt gondolom, hogy abban meg tudunk állapodni végül is, hogy az, amit Írország elvár vagy kér, az a Lisszaboni szerződés nem kérdőjelezi meg, inkább tisztázási igény merült fel, garanciákról van szó, a, olyan értelemben, hogy a szerződés értelmezésére van lehetőség oly módon, hogy ezek az Írország számára vitális kérdések ne merüljenek fel, ne kérdőjeleződjenek meg. Persze vannak mindig árnyalatnyi kérdések, de alapvetően azt elmondhatjuk, hogy a három elvi kérdés, ami Írország szempontjából felmerül, nem kerül veszélybe. Tehát a Lisszaboni szerződés ezt nem kérdőjelezi meg. Írország garanciát kér, hogyha különböző értelmezési lehetőségek vannak, akkor olyan értelmezést kell alkalmazni, ami Írország számára lehetővé teszi a pontok egy megfelelő kezelését. Az ír magyarázat, amit egyébként végül is elfogadott az Európai Tanács, a 2008, az október másodikai népszavazással kapcsolatban is igent mondtak, ugye az eredeti nem után egy évvel mondtak igent, azt gondolom, hogy ilyen feltételek mellett eh, ez egy olyan megoldás, amely nem kérdőjelezi meg a Lisszaboni szerződés egyensúlyát, hiszen az értelmezés adta keretek között maradunk. Ami a családügyeket illeti, itt az eh, Európai Uniók nincsen hatásköre, nem jelentett problémát. Hát az adózásnál nagyon alaposan megvitatták, megvitattuk hogy miről is van szó, hogy valóban az európai gazdasági kormányzás keretében felmerül-e valamilyen veszély, hogyha az írek ezt az aspektust tovább hangsúlyozzák. Aztán végül is arra mutatott rá a történelmi tapasztalat, hogy az ír pozíció az elmúlt időszakban nem jelentett akadályt eh, a államközi megállapodások megkötésében. Vagyis a gazdasági koordinációban a haladás, a költségvetés, az adózás tekintetében Írország bevonásával gyakorolható volt vagyis az adózásnál elmondhatjuk az elmúlt három év tapasztalata alapján, hogy ez a különleges ír státusz abban áll, hogy kapjanak bizonyos garanciákat. És persze akkor az apróbetűs rész következik, az, ami itt Írországra vonatkozóan megjelenik, az annyi, hogy a társasági adózási rendszerüket fenntarthatják. Erről van szó ez a központi kérdés, hiszen az adózás többi területén Írország tulajdonképpen teljesen kompromisszumkész és elfogadni az előírásokat. Tehát a társági adóról beszélünk. Aztán az utolsó pont az a kül- és biztonságpolitika. Nem túl problémás ez sem, hiszen maga a szöveg ugyan hosszú, az általános szellem mégiscsak olyan, hogy megmaradunk a szerződés keretei között, hogyha így látjuk a dolgokat, hogy ha szavazásról van szó, vagy egyeztetésről van szó, összehangolásról beszélünk mindenek előtt a kül- és biztonságpolitikában. Nos, az ír pozíció ebbe a keretbe belefér, amikor arról beszélünk, hogy összehangoljuk a témákat. Egy dolog nem vetődött fel a vita során, a szolidaritási kötelezettség vállalás, a adott esetben, ha a tagokat megtámadnak, akkor a kölcsönös segítségnyújtás témája felmerül természetesen. Nos, Írországnak itt Írországnak magának kell meghozni a döntéseket, ez az elvárásuk, de meg kell vizsgálni, hogy itt az értelmezési mozgástér mekkora, milyen következményekkel jár az az engedmény, amit, hogy úgy mondjam, Írországnak tettek. Végis, végül is elmondhatjuk, Írország nem mond nemet erre a kötelességre, hanem ő csak az eszköztárat kívánja maga megválasztani a szolidaritásának gyakorlása során. Vagyis rendelkezésre állnak, amikor a kötelezettségüknek eleget kell tenni, nem tagadják meg a kötelezettségüket, de ők maguk szeretnének dönteni arról, hogy hogyan lépnek fel, hogyan teszik ezt meg konkrétan. A korábbi vita során azt hiszem ez nem volt ennyire egyértelmű. De én úgy látom, hogy ez az egyik központi érzékeny téma. Elemeztük, és úgy gondolom, hogy van kellő értelmezési mozgástér arra, hogy a Lisszaboni szerződés módosításáról ilyen értelemben nem beszélhetünk. Összefoglalom tehát, Mm, természetesen a kollégáknak lehetőség van arra, hogy reagáljanak. Összességében úgy látjuk, úgy látom én, hogy a felvetett három terület nem hozza magával a Lisszaboni szerződés sérelmét. És ilyen értelemben szerintem a tanács helyesen lépett, egyszerűen bizonyos garanciákat megadtak az íreknek, azért, hogy a különböző értelmezések a Lisszaboni szerződés kapcsán ne menjenek szembe az ír értelmezéssel. Bizonyos garanciális felvetések ezek. Azt gondolom, hogy a jegyzőkönyv ezt tartalmazza, ez a célja az említett jegyzőkönyvnek. És végeredményben nem jelentkeznek komoly akadályok, az értelmezés keretei között maradunk, elmutatjuk. Nem állíthatjuk, hogy ehhez szükség van egy konvent egybehívására. Azt gondolom, hogy ez szembe menne azon következtetésekkel, amelyeket én levontam. Aztán van itt még valami, ami túlmutat ezen. ami a két előkészített dokumentumban szerepel. Parlamentként nyilvánvaló, hogy van egy politikai felelősségünk is. Ha van a körünkben egy tagállam, amely egy szerződés adott értelmezését alkalmazhatja, akkor nem gondolom, hogy nekünk kellene befolyásolni, befolyást gyakorolnunk olyan értelemben, hogy visszafordítsuk ezeket a dolgokat, ez óriási politikai problémákhoz vezetne, amelyek szerintem nehezen indokolhatóak. Vagyis úgy gondolom, hogy nincsenek itt nagy problémák, elemezni kell, ez volt a feladatunk, elemeztük a témát, és engem megnyugtatott az eredmény olyan értelemben, hogy mindkét tervezetet el tudjuk fogadni, áldásunkat adhatjuk rá, hogy ez a két jegyzőkönyv az Európai Unió alkotmányának része legyen. Köszönöm szépen. Két kolléga, Andrew Duff és Bronz úr kértek szót, illetve Hefner úr is. Kére valaki még szót? Szeretne még valaki hozzászólni a vitához? Nem? Akkor először Andrewnak adom meg a szót. First day. Nos, talán <clears throat> először a track jegyzőkönyvvel kapcsolatban mint ismeretes én vagyok az ezzel kapcsolatos paralel ügy jelentéstevője, és tegnap este megállapodtunk abban, hogy további vitát folytatunk a cseh jegyzőkönyvvel kapcsolatban a március 20-ai szavazás előkészítésére. A cseh jegyzőkönyvvel kapcsolatban utoljára nem sikerült megegyezésre jutnunk, és úgy éreztük, hogy további vita szükséges. Miután ez az ír jegyzőkönyvvel párhuzamosan fut, további erőfeszítések szükségesek, ha csak nem jutunk ettől eltérő eredményre. Azt hiszem, hogy igen körültekintőnek kell lennünk, akkor, amikor a horvát csatlakozás előtte feltételeül szabjuk akár a cseh, akár az ír jegyzőkönyv lezártát. Azt hiszem, hogy az Európai Tanácsnak meg kell próbálnia a cseh, illetve az ír protokollt akkor ratifikálni, amikor a horvát csatlakozással kapcsolatos megállapodást jegyzőkönyvezik, de nem gondolnám, hogy ez nagyon prudens politikai döntés lett volna a tanács részéről, és kár lenne, ha a horvát csatlakozást amiatt késleltetnénk bármilyen értelemben, hogy bonyodalmak, illetve késedelmek merülnének fel a cseh, illetve az ír jegyzőkönyv elfogadásával kapcsolatban. Tehát a második bekezdésben, a jelentésben megkérdőjeleztem a rengelféle anyagban, hogy nem kellene hivatkoznunk a horvát kormány és parlament vonatkozó cselekményeire. Én azt hiszem, hogy talán ettől eltekinthetnénk. Na most az ügy érdemére térve. Nem tetszik nekem ez. Nem hinném, hogy szükséges lenne a Lisszaboni szerződést a szerződés körén túlmutató körben értelmeznénk. Minden ilyen esetben e, e, saját magunkra, illetve az Európai Tanácsban dolgozó kollégáink számára e, támasztunk újabb nehézségeket. Inkább e, előzetesen és körültekintően kell előkészíteni az ilyen megállapodások aláírását, E, illetve a szerződések előzetes értelmezésére van szükség. Ez nem mindig így áll, nem mindig így történt. És én politikai realistaként e, elismerem, hogy esetenként valóban szükség lehet arra, hogy egy megállapodás olyan módon fogalmazzunk meg, hogy azt mindenki ratifikálhassa. Ez azonban nem egy olyan gyakorlat, amelyet magunkévá kellene tennünk, vagy helyeselhetnénk. Ezzel nem azt akarom mondani, akár kifejezetten, akár a sorok között olvasva, hogy a magunk részéről csatlakoznánk az ilyen jellegű megoldásokhoz. Paolo Rengelnek a fenntartásait osztom a e, biztonsági, illetve védelmi politikával kapcsolatos klauzuláról a jegyzőkönyvben, és úgy gondolom, hogy e, valójában ez e, ír kivételt jelent a Lisszaboni szerződés biztonsági, illetve védelmi politikai klauzulájából. Nem biztos, hogy erre törekszünk. Ugyanakkor úgy gondolom, a, az adópolitikával foglalkozó kettes cikkel kapcsolatban, hogy nem igaz az, hogy a Lisszaboni szerződésben semmi se változtatná semmiféleképpen a az EU felhatalmazásának körét az adópolitikai ügyekben, amennyiben az írok, írek azt a felfogást vallják, és azt akarják elérni, hogy számukra más legyen a helyzet, akkor ezt a magam részéről nem tudnám helyeselni. Nem értek egyet azzal, hogy így értelmezhető a szerződés szándéka, hogy a fiskális politika Lisszaboni szerződésben megfogalmazott záradékainak ez lenne a szándéka. És az események ezt követően az én elgondolásaimat igazolták. A fiscal compact eh, megállapodás valójában az eh, unió eh, fiskális politikájának az adópolitikára gyakorolt elveit módosították. És ennek nyomán felmerülhet a kérdés, hogy ennek a eh, fiskális kompakt eh, megállapodásnak az adópolitikára gyakorolt hatását hogyan lehetne elhanyagolni az ír eh, jegyzőkönyvvel kapcsolatban, mely a Lisszaboni szerződésre vonatkozik. Az ír kormány azt mondja, hogy ez a jegyzőkönyv számára politikai jelentőséget hordoz, de számunkra csupán technikai jelentőségű. El kell mondanom, hogy ezt az érvelést nem tudom elfogadni. Hogyha az ír kormány számára politikai fontossága van ennek a kérdésnek, akkor ez mindenki más számára is politikailag fontos. És ezért azt szeretném kérni, hogy az ügyel kapcsolatos soron következő bizottsági vita során kérjük fel az ír kormány képviselőjét, hogy eh, látogasson el hozzánk véleménycsere céljából az ügy eh, érdeméről, illetve eh, jelentéséről lefolytatott vitában. Köszönöm szépen. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy az Európai Tanács biztonság, biztosítékokat adott az ír népnek. A második népszavazás során leadott igénylő szavazatok ellenértékeként. Ez sikerre is vitte ezeket az erőfeszítéseket. Most azonban azt mondja, hogy jogilag kötelező érvényű rendelkezések vonatkoznak rájuk, és a 48-as cikk az Európai Unió működésével foglalkozó szerződésben rájuk is kötelmeket ró. Nos, ahogy Duff úr említette az iménti hozzászólásában, az Egyesült Királyság, a lengyel, illetve a cseh kormány szintén hasonló elgondolást hangoztatott, hogy tudnélik rájuk nem teljes mértékben vonatkozik ez a rendelkezés az jegyzőkönyv 1-es A, bekezdése azt mondja ki, hogy az Egyesült Királyság Írország, illetve a Cseh köztársaság az administratív rendelkezések vonatkozásában a kartára való hivatkozással eltérő bánásmódot élvez. És most a C411 per 2011-es bírósági ügyből azt tudjuk, az NS afgán állampolgár által benyújtott kereset alapján, eh, ez a rendelkezés eh, eh, jelentését veszíti. Nos, ez azt jelenti, hogy akkor nem kell jegyzőkönyvet csatolni az egyezményhez. A nehézségeket azzal tudjuk eloszlatni, hogyha hazug megállapításokat teszünk, mondjuk, de ezzel semmit nem érhetünk el. Az Európai Tanácsnak a kész, készsége arra, hogy a kormányoknak, illetve az államfőknek olyan biztosítékokat adjon, amelyek jelentésüket veszítik, mindenképpen kételyeket vet föl, és a 938-as értekezletre vonatkozik, ahol Chamberlain gyakorlatilag felhatalmazást adott Hitleréknek, hogy a politikájukat változatlanul folytassák. Nem kevesebb, mint négy ország tartott fontosnak fenntartásokat hangosítani ezzel a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, és becstelenség volna azt, azt állítani, hogy ezeket elengedhetjük a fülünk mellett. Természetesen, hogy az ír kormány vagy naív, vagy pedig maga is becstelen, miután végső soron tudunk olyan közpolitikai területekről, amelyeket az Európai Unió a jogalkotás során érintetlenül hagyott. Nem lesz teljes a projekt, hogyha a tagállamok közül valamennyi az EU jogszabályoknak veti alá magát, mégpedig teljes körben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két további kolléga jelezte hozzászólási szándékát. Zsirand, öné a szó, és aztán Vietnam Meyer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt elkezdem, azt mondom, hogy osztom a jelentés készítőjének, előadójának véleményét. Úgy gondolom, hogy egyértelműen meg kell különböztetni ezt az esetet a cseh köztársaságra vonatkozó jegyzőkönyvtől, a kettő nem függ össze, egyáltalán nem. Nem csak tartalmilag nem függ össze, hanem az eljárást illetően, az összefüggéseket illetően sem. Én úgy látom, hogy nagy különbség az, hogy egy népszavazás következményéről beszélünk-e, hogy emiatt folyik tárgyalás, és bizonyos garanciákat kéne adni egyes cikkek értelmezését illetően annak érdekében, hogy a szerződéshez való hozzájárulást és egy ország Európai Unióban való maradását tegyük lehetővé egészen más, mint hogyha egyetlen szeméről beszélünk, hogy bármiféle szuverén népszavazást lett volna, vagy a nép megszólalt volna, vagy akár a parlament megszólalt volna, vagy szavazott volna, tehát egy személy kér kivételes elbánást, és cseh esetben ugye itt az alapjog, az egész alapjogi kartát, az európai jog kódexét kérdőjelezik meg, ez itt nem fordul elő, hanem egyes rendelkezések értelmezéséről beszélünk. A másik pedig egy tartalmi dolog, amit mondani szeretnék, ami az értelmezést, az élethez való jog, a családjogi, az oktatás, a nevelés témája. Ezt is úgy látom, mint a, az előadó. Végül is nem egy drámai jelentőségű dolog ez, hiszen ezen a területen eleve a szerződés nem igen szabályoz semmit. Egy kicsit más a helyzet őszintén szólva a biztonságpolitika esetében, mert <clears throat> van itt egy kérdés, hogy mi a helyzet a szolidaritási záradékkal, hogy alakul ez a gyakorlatban, amikor konkrét esetben eh, tagállami fenntartások merülnek fel, de természetesen osztom azt a véleményt, hogy pillanatnyilag legalábbis valamilyen közvetlen kötelezettséget ez nem érint, hogyha Írország itt visszavonulót fúj, és ezt így kell látnunk, és később figyelemmel kell kísérnünk. Tartalmi gondom van viszont az adópolitikával kapcsolatban, bár itt azt kell, hogy mondjam, hogy a problémáim itt nem a jegyzőkönyv miatt alakulnak ki, mert a jegyzőkönyv nem érinti ezt a Lisszaboni szerződés, nem szabályoz külön ezen a területen, és amiről mi itt beszélünk, az a szerződéseken kívül van. De azért összességében az Európai Unión belül le kell folytatni egy vitát a közös felelősségről, a közös szolidaritásról, költségvetési kockázatok és problémák esetében. És ez csak akkor működhet, hogyha az adózás területen azért valamilyen minimális szolidaritást és közösséget vállalunk. Írország esetében azt tudjuk mondani, hogy drámai a költségvetési hiánya, gyakorlatilag nincs elég bevétele ahhoz, hogy az állam kiadásait finanszírozza, mind a mellett Európában az egyik legalacsonyabb társasági adóval működnek. Azért hosszú távon ezt nekik megígérni, ez problémás, hogy ez így maradhat. Egy Európai Unióban vagyunk, ahol sok mindent közösen szabályozunk, és a szolidaritást elvárjuk sokan, és a jogot is alkalmazni, hozzáigazítani kell, mert összességében mindenki abban bízik, hogy többet nyer, mint veszít a szolidaritással, és hát a, nyilvánvalóan nem versenyezhetünk lefelé a társasági adózás területén. Ez nem fordulhat elő. Itt egy nagyobb közös felelősségvállalásra van szükség. Ez inkább egy megjegyzésem olyan értelemben, mert beszélünk a jegyzőkönyvről. Most nem feltétlenül akarom megváltoztatni az előadó véleményét, helyzet megítélését, eredményét tekintve egyetértek az előadóval. Azt gondolom, hogy itt másképp kell fellépnünk, mint a cseh jegyzőkönyvvel kapcsolatban, és nem kellene kifogást említenünk, csak beszéltem erről. Köszönöm.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 adott esetben a Lisszaboni szerződést nem jónak állítsuk be. Újra megtárgyaltuk többször, számos tagállam részt vett a Lisszaboni szerződés előkészítésében, és ha az EU-nak valamit nem lehet a szemére vetni, az az, hogy nem tisztességes módon ér el konszenzust. Nem fenyegettünk itt senkit, és nem szabad egyszer megengedni, hogy ilyen szemrehányásokat tegyenek velünk szemben másodszor az EU és a tanács egyhangulag elfogadta, hogy egy néhány kérdést tisztázni kell annak érdekében, hogy Írország megfelelő módon reagálhasson az első referendumot követően egy második népszavazás keretében. Most pedig arról van szó, hogy az ígéreteket be kell tartani. Éppen ezt tesszük egyébként, vagyis a tanács elkötelezettségének eleget tegyünk. Nincsenek kétségeim, hogy ezt meg kell tenni. Szerintem ez a dolgok lengyel. Az a kétely, ami nálam felmerül, az a következő, mint Paolo Rangel vagy Rangel mondta, ez egy értelmezési kérdés. Most értelmezés vagy opting out az, amiről beszélünk, és adott esetben e, utóbb azt jelenteni, hogy Írország több lehetőséget kap, mint a Lisszaboni szerződés lehetővé teszhet. Tehát, ha csak értelmezésről beszélünk, akkor nyilvánvalóan azt mondhatjuk, ez a szerződés egy restriktív értelmezése, ami a biztonság és védelmi politikát illeti, és de nem csak Írországról beszélünk. Amikor értelmezésre kerül sor, akkor valamennyi ország, tagállam erre hivatkozhat a mai naptól kedvezően. Hogyha viszont az opting out az, ami érint bennünket, akkor ott csak Írország van érintve. Tehát az értelmezés az egy általános dolog, ott a szabályokat szem előtt tartva teszünk valamit, az, vannak szabályok, amit az Európai Unió és az Európai Bíróság alkalmaz és meghatároz. Most a következő kérdést kell feltennünk. Mit szeretünk jobban, mit részesítünk előnyben? Nekem a második opció jobban tetszik, mert így lehetővé válna az, hogy az Európai Unió védelmi politikát külön lássuk, hogyha az elsőnél maradunk, az egy restriktív dolog. Van egy közös kül- és biztonságpolitika, vagy védelmi politika, viszont ennek nincsen hatása a nemzeti politikákra, ez viszont nehezen megy. Ez nem hiszem, hogy így működhet. Teljesen egyértelmű. Világos, hogy a közös biztonsági és védelmi politika kihatással van a nemzeti védel- biztonságpolitikákra. Nem értek egyet azzal, hogy a Lisszaboni szerződés által meghatározott jogot, hogyha valamilyen terrorista támadás születik, stb., akkor az uniónak lépnie kell. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz itt mérlegelési, tagállami mérlegelési lehetőséget biztosítani. Nem hiszem, hogy jól tesszük ezt így. Én mindenképpen a második opció híve vagyok, opting out Írország esetében a védelmi és biztonságpolitika kérdésében erre a Lisszaboni szerződés ad lehetőséget, ami pedig az adózási ügyeket illeti, itt is azt tudom mondani, ahelyett, hogy most restriktív értelmezést alkalmazunk, amely mindenkire vonatkozik, más utat kéne járni. Ez ugyan restriktív értelmezés, de végül is a szerződést ássuk alá tartalmilag. Ezért aztán itt is azt mondom, hogy Írország kapjon egy speciális helyzetet, fogadjuk el ezt, ahelyett, hogy az egész szerződést alássuk. Ilyen értelemben fogunk előterjeszteni módosítókat, és meglátjuk, milyen eredmény születik. Azt mondom, többé-kevésbé ugyanaz. Én személyesen az opting autot részesítem előnyben Írország esetében, nem a restriktív értelmezést. Köszönöm szépen. Akkor most az előadom adom vissza a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, el kell mondanom, hogy köszönettel tartozom valamennyiük hozzászólásaiért, mellesleg Figyelemmel követtem azt az álláspontot, amelyet Vajtamó Reje kollégám megfogalmazott. Ronsz kollégánk jövőképével kapcsolatban figyelembe veszem, világos számomra, hogy nincs itt szó becstelenségről, sőt ellenkezőleg minden nagyon is világos és átlátható. Mindenki tudja, hogy mire számíthatunk, hogy mi következik. Nos, ezt kívántam leszögezni ezzel kapcsolatban. El kell mondanom, hogy jól lehet teljes mértékben egyetértek Hefner kollégánkkal, de a cseh köztársaság ö, példájával nem éltem, Erről egyáltalán nem értekeztem, mert úgy vélem, hogy bár teljes mértékben egyetértek önnel, és DAF kollégával nem értek egyet, abban a kérdésben, hogyha tényleg szerződést kötünk egy adott állammal, akkor minden egyes állammal külön kell szerződnünk, hiszen ez egyfajta tisztelet megnyilvánulás. A parlamentnek az álláspontját számos ország felé kell közvetítenie. Az államok tagállamai az Európai Uniónak, és dinamikus kapcsolatrendszert kell fenntartaniuk az európai intézményekkel, és ezért két, három, négy államnak az álláspontját nem szabad egységesen kezelnünk, hanem valamely ügyet kell tudnunk döntésre vinni valamennyi tagállam vonatkozásában, hiszen egyes államokkal kapcsolatos eltérő álláspontok, illetve bánásmódok nehezen volnának összeegyeztethetők az általános politikával. Ezért az Európai Unió 27 tagállamával együtt természetesen tiszteletben tartja az egyes tagállamok államiságát, és az egyes problémákat külön-külön kell kezelni, államról államra haladva. Ez az oka annak tehát, hogy én a magam részéről nem tértem ki a cseh köztársaság példájára. Említetlenül hagytam, minden egyes ügy nehéz ügy, minden állam megérdemli azt a tiszteletet, amely részünkről abban nyilvánul meg, hogy velük kapcsolatos álláspontunkat, velük fenntartott kapcsolatunk talaján fejtsük ki. A második megjegyzésem. Nos, Bronz kolléga leszögezi, hogy nem technikai, hanem globális politikai álláspontról van szó. Ebben egyetérthetünk nincs ehhez hozzáfűzni valom. Úgy látom, hogy Andrew, Duff és Vita Morán kolléga egyaránt kitért a biztonsági, illetve a védelmi politikával kapcsolatos deklarációra. De meg kell jegyeznem, hogy Ritamure kifogásait is nyugtáznom kell. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy amikor leszögezzük, hogy a közös politika nem befolyásolja az egyes tagállamok biztonsági illetve védelmi politikáját. Nos, ez világos, a 42. cikk második bekezdésének második alpontja alapján is, mert ez leszögezi, hogy figyelembe vesszük a védelmi, illetve biztonságpolitika adott országra vonatkozó sajátságait. Tiszteletben kell tartanunk ezt a tagállamok státuszára való tekintettel, ezért kimondhatjuk, hogy jól lehet ez interpretáció, értelmezés, amely tért hagy másfajta felfogásoknak is, de a cikk megfogalmazása és betűje teljesen világosan és egyértelműen fogalmaz, kifejtve, hogy a védelmi, illetve biztonságpolitika sajátságait figyelembe vesszük. Ez tehát a 42-es cikk második bekezdésének értelmezése. E, és a segítségnyújtási kötelezettség esetében is, és nem tudom, hogy ez a -e az angol nyelven, mert én a portugál verziót követem, de ez a szolidaritási kötelezettség, hogy úgy mondjam. Teljesen világosá válik a 42-es cikk 7. bekezdése alapján. a 42-es cikk 7. bekezdésének első mondata azt mondja ki, hogy ez nem befolyásolja az egyes tagállamok vagy bizonyos tagállamok biztonsági, illetve védelmi politikáinak sajátos körülményeit. Ez tehát valami újdonságot jelent. Valószínű, hogy szeretnénk, ha csak az első mondat szerepelne, de van egy második is és az egyetlen dolog, amit az ír kormány kért ezzel kapcsolatban, azzal fordultak hozzánk, hogy ne feledkezzünk meg a második mondat létezéséről sem. Ezen túlmenő kérésük nem volt. Ez egy megengedhető ö, dolog, és nem annyira restriktív. Itt áll ez a mondat, Amit tehát szeretnék ezzel bemutatni, az az, hogy még az én számomra is, az én esetemben, amikor ezt tanulmányoztam, az első gondolatom az volt, az én nagy kételjem az volt, hogy ez közös védelmi és biztonságpolitikai kötelmeket ró a tagállamokra, nem annyira a az adópolitikai kötelezettségekre gondoltam. De a jelenlegi szerződésben nem találok olyan szöveges alapot, amely alátámasztaná azt a felfogást, hogy az ír kormány ezáltal olyan kötelezettségeket vállalna, amelyek számukra külön terhet jelentenek. Inkább azt kell garantálnunk, hogy elfogadható módon értelmezzék a szerződést. Végezetül azt szeretném még megjegyezni, hogy nagyon nehéznek találom elfogadni azt, hogy ez egy opting out, ez egy kimaradási lehetőség számukra. Ez új problémákat vetne föl további kiegészítő nehézségeket támasztana, hiszen az Egyesült Királyság és Lengyelország esetében tényleges kimaradási lehetőségről van szó, és nincs lehetőségünk arra, hogy itt további utólagos kimaradásnak adjunk lehetőséget a szövegszerű megállapodás, illetve szerződés elfogadása után. Ez nagyon nehéz lenne. És itt nem egyszerűen, nem egy csupán Igen, igen. Igaz. De, de a jegyzőkönyv szellemisége nem ezt sugalja. Nem, hogy változtatunk, hanem azt, hogy pontosítunk. Az szerepel itt. Tehát úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben elfogadható, különösképpen ezekben a védelmi ügyekben, és úgy gondolom, hogy ezt sikerült is kimutatnom, hogy tudnilik nem gondolhatjuk alapos megfontolás alapján, hogy az ír kormány ne lenne része mindennek. Ott van a 42-es cikk 2-es bekezdésének második mondata, illetve a Eh, hetedik eh, cikk eh, első-második mondata alapján ők már benne vannak ebben a csoportban, és ennek az alapján tisztelettel adózhatunk annak az interpretációnak, hogy ez nem fogható fel kivaradásnak, nem opting out. Amikor opting outról van szó, akkor világos, a szövegből is világosnak kell lennie, hogy nemzeti biztonságpolitikai és védelmi intézkedéseket tartunk elfogadhatónak. Úgy gondolom, hogy ha ez nem is elegendő, de ennyi volna az ezzel kapcsolatos mondani valam. Köszönöm szépen, köszönöm, és nagyon jól állunk időben, de úgy látom, hogy Andrew szeretne egy perces hozzászólási lehetőséggel élni. Igen, úgy gondolom, hogy ez rendkívül kényes vitát alapoz meg, talán meglepő módon, hiszen a 42. cikk második bekezdésének második albekezdése világossá teszi, hogy bizonyos államok kötelezettségei, amelyek NATO tagállamok, tiszteletben tartandók. Ezt mondja ki ez a szöveg. Ám a jegyzőkönyv ezt nem mondja ki. Nem, ezt konkrétan nem fogalmazza meg a jegyzőkönyv, és az írek persze nem tagjai a NATO-nak. Ezért úgy gondolom, hogy vannak itt olyan problémák, amelyek további vitát igényelnek, és elnök asszony, hogyha megismételhetem azt a kérésemet, hogy a soron következő ügyel kapcsolatos vita során március 19-20-án kérjük fel az ír kormány képviselőjét, hogy fejtse ki az ügyel kapcsolatos nézeteit résztvevőként a bizottsági ülésen. Úgy gondolja, hogy Anger úrnak vissza kell adnom a szót, hiszen biztos vagyok abban, hogy van ezzel kapcsolatos véleménye. Nos, szeretném emlékeztetni, hogy ön nem idézte a második bekezdés első mondatát, amelyik kimondja, hogy az uniós politika nem befolyásolja a tagállami, bizonyos tagállamok védelmi és biztonságpolitikájának sajátságait. Ez az ír példára vonatkozik, és aztán van egy második mondat a NATO-ról. De az első mondat világosan fogalmaz, és egyértelműen az adott nemzeti biztonság és védelmi politika sajátságaira utal. Ez világos, hiszen tudjuk, hogy nem csak Írország van speciális helyzetben. Számos ilyen ország is van Tehát nem csupán Írországra gondoltak a jogalkotók, vannak tehát NATO tagállamok, nem NATO tagállamok, semlegességi politikát folytató, illetve semlegességi politikát nem folytató tagállamok, stb. Tehát ez világos. Ennek következtében azt mondhatjuk ki, hogy az első mondat a második bekezdésben minden tagállam politikájának sajátságaira utal. Ez világos, és utána már a második mondat következik. És ennek az alapján úgy gondolom, hogy nem hiszem, hogy itt meg kellene hallgatnunk az ír kormányt. Szerintem teljesen világos, hogy semmi sem olyan mélyen szántó, amit ki kellene fejteni nem kell politikai nehézségeket támasztanunk, nem kell bonyodalmakat keresnünk ebben a kérdésben. Sőt, ezen túlmenően úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben, ha valakinek valamit ki kellene fejtenie, akkor az a tanács, nem pedig az ír kormány. Tehát nem kell közvetlen kapcsolatot felvennünk ezzel az ügyel kapcsolatban az ír kormányjal. A tanács volt az, amely elfogadta ezt az álláspontot, az ír köztársaságnak ezt az álláspontját. Ha nekünk kételjeink támadnak, akkor tehetünk valamit, hogy ezt bemutassuk a tanácsnak, hogy hozzájuk fordulva fejtsük ki a kételjeinket. Válaszolva a tanács konzultációs igényére, és kimondva a tanácsnak, hogy mi úgy véljük, hogy ez adott esetben új alkotmányozó gyűlés egybehívását igénylő kérdése. Nos, tehát szerintem, ha valakihez, akkor az Európai Tanácshoz kell fordulnunk ebben a kérdésben. Ez új kérdéseket vetne föl, új vitát nyitna, és nem hiszem, hogy az Alkotmányügyi Bizottságnak dolga volna itt az ír kormányal kétoldalú kapcsolatot kezdeményezni ez ügyben. Köszönöm szépen, és köszönöm elnézést, hogy 5 perc késéssel kezdjük meg a szavazást, és azt hiszem, hogy egyet kell értenünk azon előadói ajánlással, hogy gyorsan le kell zárnunk ezt a kérdést, tehát az a javaslatom, hogy március 6-a legyen a módosítók benyújtási határideje, hogy március 20-án az AFKO-ban szavazni tudjunk, és utána ez az áprilisi plenárisra kerülhessen el mert biztos vagyok abban, hogy ha további hozzászólásaik vannak, akkor ezeket megfelelő módosító indítványok keretében tudják rögzíteni, és ezzel az előadónak lehetőséget teremtenek arra, hogy március 6-áig készhez vegye ezeket az elgondolásokat. Nos, ennek az alapján örömmel konstatálom, hogy Domenici úr, Galtieri úrat üdvözölhetjük körünkben, és most pedig megkezdjük az első jelentéssel kapcsolatos szavazást. Alain Lamassz úr urat örömmel üdvözlöm körünkben, aki ennek az jelentéstevője, és én voltam az árnyék jelentéstevő. Kezdjünk tehát ezzel, és utána a 116 egyes per 1-es bekezdéssel kapcsolatos módosítóval kezdünk. ért egyet? Looks everybody. Igen, majdnem mindenki. Van egy Kivéve ki ellenzi, tartózkodás. Tehát egy ellenszavazat van. Nézzük, 116 per 2, kettes módosító, jelentéstevőtől mellette, ellene. Még egyszer nézzük, rendben, tehát ketten ellene, és nem nincs tartózkodás. 116 per 5, 3-as módosító, jelentéstevőtől, ki van mellette, ellene, nincs tartózkodás, tehát elfogadtuk. Nézzük, 116 per 5, 3-as módosító, ki van mellette, Sorry, sorry, the five, sorry. Bocsánat, javítja magát az elnök hogy ötös módosító. Mellette. Five by Ilchev. Five by Ilchev. Tehát az Ilchev ötös módosítóról van szó. Ellene. Tartózkodás. Nagyszerű. Nézzük. Hatos módosító, lamaszur úrta mellette. Ellene. Tartózkodás. Négyes módosító jelentéstevőtől ezt visszavonta. Nézzük, hetes módosító. lamaszur módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Nézzük. Nyolcas módosító. Ki van mellette? Ellene. Nincs tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük végszavazás, szavazás, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Köszönöm. Gratulálunk Ellen a kiváló munkához. Nézzük. Következő jelentés, a Messerschmitt jelentés. Megnyitom tehát a szavazást, kezdjük. Az egyes cikk egyes bekezdés első pontjának a Rangel módosító 21-es mellette Who are against? ellene. Okay, we have to count, sorry. Meg kell számolni, tehát ismét, megismételjük, Paulo Rangel módosító 21-es számú mellette. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 are 4, who are again? Ellene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10. 10, 10 rejected. Rejected. 10-10, akkor elutasítottuk, nézzük. A következőt 22-es módosító, ezt visszavonták. Ugyanez a helyzet a hármassal, akkor következik a 23-as módosító Paulo Rangeltől mellette ellene, tartózkodás, tehát elutasítottuk. 23-as módosító, visszavonták, nézzük, 25-ös, ki van mellette, Steve, okay, very good. Who are against? Ki van ellene? Tartózkodás? 26-os módosító következik. Ez részenkénti szavazás lesz első rész. Ki van mellette? It's withdrawn. It's... Uh, ah, they, they have withdrawn. Okay, they have withdrawn. No. no. no. So then, could you inform me? nézzük, mi van ezzel a módosítóval. Visszavonták? Okay, because uh, that was a request for a split vote, so I can... Részenkénti szavazást kértek. So then thank you very much for the guidance that 1026 is withdrawn. A 26-os tehát akkor visszavonták, mondja az elnök asszony. Ki van mellette? Of the PPE. Okay. Plus 2 makes 11, 12, 13, 14. Okay. 14. Okay. 14. Okay, who are against? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 27-es módosító következik mellette. Ellene. elutasítottuk. Huszonkilences. Nézzük, első rész ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Második rész ki van mellette. ellene, tartózkodás, egy tartózkodás. Akkor elutasítottuk. Nézzük. 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Nincs tartózkodó. Négyes Visszavonta a jelentéstevő 30-as Galtier jelentés, módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfog... Elutasítottuk, javítja magát az elnök asszony. Thank you. Now the next one is uh, Amendment 33. 33-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es. Harminckettes mellette. Nem, fogyottá válik, mert a 33-ast elfogadtuk és ezért a 32-es, 31-es kiesik, 34-es következik mellette, ellene, elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos módosító Geneku mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette. Who are against? Ellene. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So then it's adopted. Elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene Elfogadtuk. Nem, nem fogadtuk el, mondja az elnök asszony. Nyolcas módosító mellette. Nem, a 38-ast elutasítottuk. Elutasítottuk 10-10 arányban, mondja az elnök asszony, tehát 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es, Andrew Duff, Alexander Tyne, mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodás, elutasítottuk. 1-es, 13-as, 10-est visszavonták, nézzük. Következik a 17-es, Paulóró Rengeltől, ki van mellette. 3, 4. Who are against? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 14-es, nézzük, jobb eséllyel indul el, mellette, ellene, nincs tartózkodó, 1. Rendben. 15-ös következik, mellette, ellene, nincs senki ellene, 16-os mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nézzük, következik a kettes módosító. Ezt visszavonták. Nézzük, 18-as, ki van mellette. kellene. Elutasítottuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. 39-es mellette. So then now we vote on 20, who are... Nem, akkor a 20 asról szavazunk, ki van mellette? Nem, mondja az elnök asszony, ismét a 39-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. És akkor most jön a 20-as mellette. Ellene ellene, tartózkodás, nincs tartózkodó, 40-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, elfogadtuk tehát. Zárószavazás következik, mellette, ellene, tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek a kiváló munkájához. Köszönjük szépen! Ami a 117-es 3-as bekezdését illeti, az elnökünk ugye nincs itt, és beszéltem az árnyék jelentéstevővel is, az a javaslatom, miután tanácskoztam többekkel, hogy további eszmecserére van szükség, tehát ezt a következő napirendre fogjuk tűzni, ezért ennyi volt ma a szavazás. Köszönöm szépen a munkájukat, és mindenkinek kiváló szép napot kívánok, kicsit hamarabb sikerült végeznünk, köszönjük a tolmácsok munkáját, mindenkinek szép napot kívánok. Um, uh, uh, Peter. Well, well, well, what happened to the? Uh, is that the other matter? The uh, uh, the. 117 uh, uh, uh, question. A 117-est elhalasztottuk a következő ülésre, mivel nincs itt a jelentéstevő, és konzultáltam az árnyék jelentéstevővel, Evelyn Regnellel, ők úgy érzik, hogy további konzultációra van szükség, és ezért a következő ülés napi rendjére tűztük ezt a kérdést.